Az elnök. Señorías, se abre la sesión. El primer punto del orden del día. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az első napirendi pontunk a Bálcáni jelentés. 2012 évi költségvetési tervezetről folytatandó oldalú megbeszélés elsőként négy percben az előadó Bálcáni képviselő.